Good morning, everyone. Szeretettel üdvözlök mindenkit. Először is bocsánatot kérök, mert Danzsan úr nem tud ma jelen lenni, ugyanis különleges problémával, elkötelezettséggel van elfoglalva, tehát ezért nem tud ma itt lenni. A mai ülésen a következő nyelvekről nem lesz tolmácsolás. Önök is tudják már, de hát azért Dán, Finn, Svéd, Lett, Szlován, Malti, Máltai, Bolgár, Cseh, Szlovák és Észt tolmácsolás nincsen. Emlékeztetnék arra, hogy csak a teljes jogú tagoknak a nyelvén van tolmácsolás, illetve hát ők élveznek prioritást. Mint tudják, közvetítjük az interneten is ezt az ülést, és szeretném tudatni, hogy a kibővített büró ülés, amely ennek az ülésnek a végére volt tervezve, november 15-én Strasbourgban lesz. Hogyha vannak megjegyzések, de úgy látom nincsenek, akkor most elfogadottnak nyilvánítom a napirendet. Néhány bejelentésem is van. Az eljárási szabályok közül a 192-es szabálynak a be, kettes bekezdése szerint az albizottság a koordinátoroknak bizonyos döntéseket fog ráruházni, elsősorban az működéseket illetően, kivéve a jelentésekkel kapcsolatos szavazást, a véleményeket és a módosítókat illetően. Ez a külügyi bizottságnak a hatáskörébe tartozik. A következő ülésünk november 29-én lesz intenzív találkozó lesz, mert különböző vendégeket várunk, Ramtana Lamamra nagykövet urat, aki az Afrikai Unió béke és biztonsági biztosa, aztán Nicholas Westcott, aki az EEAS-nek az e, irányító igazgatója, utána Fabio Della Piazza, a Coarnak az elnöke, és López Blanco úr, aki az EEAS-nek, tehát a nyugat és kelet, közép-afrikai igazgatója, és aztán Gilles de Kerchov, aki az EU terrorizmus ellenes koordinátora a Sahel régióban való EU stratégiá keretében. Ezen kívül Johan Boss tábor nagy is, aki az Európai Légiszállítási Parancsnokságnak a parancsnoka. November 29-án lesz egy meghallgatás is, az Európai Unió tagországai fegyveres erőinek a társulási jogairól. És szeretnék mindenkit meghívni erre az ülésre. Hogyha nincsen ellenvetés az ülés vége előtt, akkor a, ezeket elfogadottnak nyilvánítom. Most pedig Richard Frost urat üdvözlöm itt, nem tudom helyesen ejtem a nevét, aki a NATO megbízott műveleti főtitkár helyettese. Az 1973-as ENSZ biztonsági tanács határozat alapján e, az Unified Protector nevű NATO hadműveletet elindították. E, ez a művelet több hónapon át tartott, és sokat hallottunk már ezekről, e, és ennek a műveletnek a tanulságairól, hiszen egy sikeres műveletről van szó, nem csak katonai szempontból, hanem az ENSZ célkitűzései szempontjából is voltak tanulságok. Ez nyilvánvalóan a a csikágói eh, NATO csúcson, amely májusban lesz jövő évben, nyilván tárgyalásra kerül szintén. szintén. Eh, Buzek úr is ellátogatott Líbiába néhány nappal ezelőtt, és a külügyi bizottságnak és a SZEDE albizottságnak egy küldöttsége, és nem sokára elmegy Líbiába. A tanulságokon kívül amely, mint mondtam, katonai és politikai szempontból megvonandók, és különösen tekintettel a szövetségesekre, szeretnénk a libiai stabilizációs erőfeszítéséről is hallani, például a lefegyverzés, a határvizsgálat, a demobilizálás, leszerelés és az korábbi harcosoknak az integrációja. Ezen kívül az úgynevezett MEMPEDS, tehát kézi irányítású fegyverekkel, rakétákkal kapcsolatban is szeretnénk hallani, amely még a kereskedelmi repülést is zavarhatja, hogyha terroristák kezébe kerül. Mielőtt átadom a szót önnek, tájékoztatni szeretnék önt, hogy az albizottság jelenleg egy jelentéssel foglalkozik, és pedig, hogy az védelmi ágazatra milyen hatással van a, a válság, és a jelentésevel Izek úr is már itt van, Tehát tulajdonképpen az intelligens védelemnek az EU megfelelőjét szeretnénk bemutatni önnek, és reméljük, hogy ez eléggé intelligens ahhoz, hogy megfelelő eredményeket hozzon. Ezért talán nem lepi meg önt, hogy nagyon érdekel bennünket ez a kérdés, különösen az, hogy a hadművelek során, a Unified Protector művelet során a fegyverekkel való ellátottsággal kapcsolatban milyen megjegyzései vannak. Szeretettel üdvözöljük Önt, és a szó. Nagyon szépen köszönöm. Elnök asszony, nagy megtiszteltetés számunkra, hogy itt lehetek, és nagyon örültem, amikor megkaptam a meghívást, hogy ide jöjjek. Amikor felkértek néhány hete, hogy tartsam meg eh, ezt eh, az előadást a líbiai műveletekről, akkor még a műveletek folytak. Védtük a civileket, és eh, az idén februárban elkezdött műveletek végét akkor még nem lehetett előlátni, de ma Líbia szabad. A Nemzeti Átmeneti Tanács új kormányt alakít, a NATO akcióit, mint ahogy az elnöktől hallották, beszüntette. Egy átmeneti szakaszban vagyunk. Óriási kihívásokkal szembesülünk, ezekről nem sokára szólni fogok. Líbia véleményünk szerint egy békülési folyamaton megy át, mielőtt egy stabil demokratikus állam lesz. Esetleg most elgondolkozhat a nemzetközi közösség azon, hogy hogyan, milyen tanulságokat vonhatunk le a líbiai műveletekből. Szeretném elmondani, hogy milyen lépésekben zajlott a líbiai akció, és szeretném elmondani, hogy hogyan működtünk együtt más nemzetközi szervezetekkel, többek között az Európai Unióval is. És szeretném vázolni, hogy a jövőben hogyan képzelik el az ország helyzetét. A nagyon intenzív diplomáciai fáradozások is kísérték a líbiai műveleteket az ENSZ 1970 és 73-as határozata alapján a balkáni válsággal összehasonlítva, a nemzetközi közösség most nagyon gyorsan reagált. Elítélte a Kadhafi rezsim cselekedeteit, és a gyilkos kampányát pedig lehetőleg minél hamarabb meg akarta szüntetni, hiszen a saját népe ellen alkalmazott erőszakot. Először Líviával szemben fegyverembargó került kihirdetésre, utána pedig az ENSZ mandátum alapján, a 1973-as mandátum alapján elgondolkoztunk, hogy hogyan lehet katonai műveletekkel is megvédeni a líbiaiakat. A NATO három kritériumot szabott meg. Először a megfelelő jogalapot, másodszor erős helyi támogatás, harmadsorban pedig a kimutatható szükségletet. A Líbia helyzet mind a három kritériumnak megfelelt. Rendszeresen konzultáltunk az akciók alatt az ensz az Európai Unióval és az Arab Ligával. A NATO nagyon korán elkezdte a tervezést, hogy milyen műveletekre lenne szükség ezen kívül az 1973-as eh, ENSZ mandátum alapján eh, döntöttünk a humanitárius eh, akciókról is az UNHCR megbízása alapján. Ezt természetesen kísérte a fegyverembargó. A műveletek előterében természetesen a civilek védelme állt a mi főtitkárunk és az Európai Unió fő megbízottja között rendszeres volt a konzultáció. Az Észak-Atlanti tanácsban és olyan dolgokról konzultáltunk rendszeresen, mint a katonai műveletek előkészületei. Az UNHCR 1973-as mandatuma alapján a műveleteket eh, elkezdtük. Három héttel a tervezés után eh, megpróbáltuk eh, a libiai kormányt rávenni, hogy tegyen eleget az ENSZ határozatnak. A műveletünk egy összetett művelet volt három küldetéssel. 20 hadihajót, 200 repülőgépet vetettünk be. körülbelül 1000 kilométerre terjed ki a művelet területe. Katárból, Jordániából, Marokkóból kaptunk segítséget, például a repülőgépek onnan indultak és odatértek vissza. Tehát említette már, mennyire fontos volt a regionális támogatás. Nagyon nagy kihívás volt a küldetésünk, minden szükséges meg kellett tennünk a civilek védelme érdekében. Ez a kezdetekben azt jelentette, hogy megakadályoztuk a kathafi erőket, hogy nehéz tüzérséggel és tankokat támadják, főleg a bengázi lakosságot. Ez volt az első fázis. Koncentráltunk arra is, hogy a lőszerraktáraikat bombázzuk, elvágjuk az utánpótlás útját. Három ezer lesz, eh, repülőgép leszállás és három ezer partra szállást hajtottunk végre a libiai partokon. Ami a légierőt illeti, 26 ezer repülést hajtottunk végre, így eh, körülbelül 6100 célt semmisítettünk meg a Földön. Körülbelül a emberi támogatás tekintetében elmondhatjuk, hogy 4000 szárazföldi, tengeri és légi műveletet hajtottunk végre annak érdekében, hogy a humanitárius segítség eljusson a szükséget szenvezőkhöz. És ez mind az UNHCR-re mondatom alapján volt. Két korlátja volt a műveletnek. Hogy ne legyenek szárazföldi csapatok Líbiában NATO parancsnokság alatt. Ezen kívül a járulékos károk maximális csökkentése volt a célunk. Ez azt jelenti, hogy nagyon céltudatosan eh, folytatuk a műveleteket, hogy ne legyen eh, civil áldozat, illetve minél kevesebb civil áldozat, illetve kár legyen. Amennyiben eh, olyan állítások voltak, hogy a NATO civileknek kárt okozott, akkor ezeket a líbiaiakkal együttműködve vizsgáltuk, és természetesen a Nemzetközi Büntető Bíróság bevonásával. A civil infrastruktúra, mint a vízellátás, az olajtermelés soha nem képezte a műveletek célját. A civilek védelme állt a központban, hiszen a Kathafi által vezérelt erők a saját civil lakossága ellen fordultak. Segítettük az anti Kathafi, a Kathafi ellenes erőket, és a műveletünk nagyon sikeres művelet volt. A NATO akciói több ezer életet mentettek meg. A NATO bebizonyította, hogy képes egy ilyen műveletet elindítani, és képes sikeresen be is fejezni. Az Észak-Atlanti tanács október 31-én fejezte be a katonai akciókat. A kiértékelés ezután zajlik. Hiszen most már eléggé stabil Líbia a Nemzeti Átmeneti Tanács vezetése alatt, hogy ne tartson igényt további ENSZ, illetve NATO segítségre. Az UNHCR pedig egy 26 fős csapatot küldött Líbiába, hogy eh, az 1973-as mandátum alapján vizsgálja meg a helyzetet. Megszüntettük az átrepülési tilalmat, hiszen úgy véljük, hogy a helyzet stabilizálódott. Azonban a fegyverembargó még mindig fennáll, addig, amíg nem születik ENSZ határozat arról, hogy ezt megszüntessük. A líbiai műveletet a nemzetközi közösség is támogatta, hogy békés megoldást találjunk a líbiai válságra. Hogyha a NATO-ról szólok, akkor elmondhatom, hogy a NATO-nak ez egy nagyon összetett, nagyon sikeres művelete volt, és bebizonyította, hogy a nemzetek összefogásával lehetséges az ilyen válságmegoldás az összes szövetségünk, szövetségesünk támogatott minket. Nem minden szövetséges vett részt a katonai műveletekbe, de minden partnerünktől segítséget kaptunk. A térségből és más országokból is sikerült azt is látnunk, hogy mennyire fontos pillére a NATO-nak Európa. Hiszen néhány európai szövetségesünk és Kanada képezte a katonai műveletek gerincét. És ezek a szövetségesek bebizonyították, hogy képesek sikeresen végrehajtani az akciót. Azonban kulcs területeken hiányosságok is voltak. Ez például az információ beszerzés és a megfelelő megfigyelés. De szerencsére ezeket az ENSZ segítségével kiküszöböltük. A NATO műveletei erős nemzetközi támogatással zajlottak az ENSZ megbízása alapján. Ez pedig egy nagyon fontos politikai üzenetet is hordoz. Azt mutatja, hogy a NATO, az Európai Unió és a regionális partnerek készek voltak arra, hogy segítsenek Líbiának. Ezt pedig nem lehet elégszer hangsúlyozni nagyszerű nemzetközi összehangolás volt, ez pedig a jövőbeli válságoknak is példaértékű lehet. A műveletek sikeres befejezése és a Kadhafi rezsim bukása új fejezetet nyit Líbia történetében. 40 éve először van meg a líbiaiaknak az az esélye, hogy saját sorsukat irányítsák. De az igazi nemzeti megbékélés éppen hogy megkezdődött. A líbiai embereknek kell ezt a folyamatot vezetniük. A nemzetközi közösségnek nem szabad előírnia líbiaiaknak, hogy mit tegyenek. A Nemzeti Átmeneti Tanács meg kell, hogy szabja prioritásait, és a prioritások alapján kérhet majd a külvilágtól segítséget megvannak a rövid, közép és hosszú távú prioritások. A nemzetközi közösségnek eh, pedig eh, meg kell vizsgálnia, hogy eh, hogyan segíthet. A legalapvetőbb aggályt a 217-es UNHCR határozat szabta meg, ez pedig annak a szükséglete, hogy a nemzet átmeneti tanácsnak megfelelő biztonságot kell garantálni az ország határain belül minden polgár számára. Garantálni kell, hogy a jogállamiság ne szenvedjen csorbát. Így természetesen a külső segítség is szükséges. A NATO pedig természetesen a biztonság és a védelem tekintetében mindenképpen segítséget nyújt. De nem célunk az, hogy Líbiában folytassuk a jelenlétünket. Természetesen hozzáadott értéket jelenthetünk, amennyiben a libiaiaknak igénye van erre. Meg kell vizsgálni, hogy a nemzetközi közösség hogyan segíthet Líbiának például abban, hogy újjá szervezze fegyveres erőit. Az Európai Unió pedig egy logikus partner ebben a tekintetben. Az Európai Uniónak is segítséget kell nyújtania, amennyiben a líbiaiaknak igénye van erre. A nemzetközi közösségben Líbia pedig egy fontos új partner lehet. Egy stabil, megbízható partner a földközi tenger déli partján. Líviának szüksége van a támogatásunkra, és meg is adjuk. Köszönöm. For... Nagyon szépen köszönjük ezt az előadást. Most pedig a koordinátorok kapnak szót. Hans. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két kérdésem lenne Fró úrhoz. Köszönjük ezt az érdekes előadást. Én eh, az ALDE frakció tagja vagyok, tehát liberális politikus, és ezt a hadműveletet, ez az egységes védőrű hadműveletet szükségesnek és sikeresnek tartom, ez segített a béke elérésében. Ugyanakkor, mint nemzetközi jogász, vannak kérdéseim és pedig az, hogy nem léptek-e túl a mandátumukon, tehát a megbizatásukon. Ugyanis, hogyha megnézzük a légierőnek a feladatát, amely akkor a ö, lázadók ö, ö, számára mit jelent? Két csapat is volt ö, a, földön, ö, lehet, hogy ez nem a nátának a hibája, hanem a tagáramoknak a hibája. Például a Kaddafi konvojt francia repülők védték. Tehát ezért merül föl, a, merül föl a kérdés, hogy ez most ez a NATO alatti, NATO parancsnoksága alatt volt-e, vagy pedig francia parancsnokság alatt. Tehát a ezért teszem föl azt a kérdést, hogy az egységes véderő hadműveletnek a megbizatásán nem léptek-e túl. A másik kérdésem e, azzal kapcsolatos, hogy a NATO-nak nem volt elegendő e, e, ellátása, tehát elegendő lett volna-e arra, hogy még fél évig folytassák ezeket a műveleteket. Köszönjük, Hans Galtieri úr. Köszönöm szépen. osztom kollégámnak a véleményét, mint azt illetően, hogy e, a hadművelet nyilvánvalónak sikeresnek e, tudható be, hiszen a feladatát teljesítette, de azért is, mert a polgári áldozatoknak a száma tulajdonképpen nem akadályozta azt, hogy végül is elérjék a, az eredményeket. Nyilvánvalóan az úgynevezett sebészeti bombázás eh, az azt jelenti tehát, eh, hogy precízen bombázanak, az eh, a szükségtelen áldozatok számát csökkentette. Vannak kérdéseim ugyanakkor a doktrinával kapcsolatban és a jogi szempontokkal és a parancsnoki lánccal kapcsolatban. Az első kérdésem a egy doktrína alapján működött ez a hadművelet, tehát hogy felelősen lépjenek. Ugyanakkor nem feltétlenül kritizálni szeretném ezt a műveletet, hiszen világos, hogy egy ponton túl ez megváltozott, inkább támogatást jelentett. Persze ez fontos volt, hogy a lázadók azok átvegyék a hatalmat, ahhoz fontos volt, de stratégiai szempontból hogyan határozhatná meg. Kicsit hasonlított ez Szerbiához és Koszovóhoz, de ugyanakkor más is volt, tulajdonképpen teljesen új dolgok is voltak benne, tehát ezért szeretném, mint doktrína, hogy hogy határozzák ezt meg, tudni ezt. Aztán a parancsnoki láncot illetően hogyan működött? Ugyanis hallottunk egyes missziókról, tehát például amikor repülőgépek támadtak, stb. Mindez egy egységes parancsnoki láncon keresztül történt, vagy pedig ilyen moduláris megoldás volt, tehát hogy egy nemzeti parancsnokság alatt egy konkrét feladatot kaptak. Tehát hogyan működött ez konkrétan? És milyen támogatást nyújtottak a lázadók csapatainak. A NATO a, hogyan működött a földön lévő célpontokat, valahogyan tudták azonosítani, vagy a csapat alakulás hogyan történt. Még hallottunk fedett műveletekről is. Tehát volt, ezek nemzetspecifikus feladatok voltak? Persze megértem, hogyha ezekről nem tud semmit sem mondani, de azért, ha tudna valamit mondani, azért ez segítene nekünk, hogy átlássuk ezt a kérdést. A kollégám említette a Kadafi konvojnak a bombázását is. Ön beszélt a kapacitás korlátokról is. Számunkra, politikusoknak, akik Eh, a közös kül- és biztonsági politika szempontjából le akarják vonni a, ennek a műveletnek a tanulságát. Szeretnénk tudni, hogy ha rámutatna, hogy mi hiányzik Európa kapacitásában. Elnök, köszönöm. Krisztof. Köszönöm, Eh, lengyelül. Mam ułatwione zadanie, bo pan poseł Gualtieri e, właściwie... Igen, Gualtieri kollégám igazából elvette a témámat, ugyanazokat a kérdéseket tette fel, amelyeket én akartam kérdezni. Azonban egy kicsit e, még e, a témánál maradok, és két konkrét kérdésem lenne. A médiában a műveletek alatt hallhattuk, hogy Nagy-Britannia vállalta a műveletek oroszlán részét. Úgy tervezték, hogy tovább tart ez a művelet? Én úgy tudom, hogy két-három hónappal tovább tervezték. Nagy-Britannia egy viszonylag jelentős ország európai mértékben, és nagyon sok részt vállalt, de még egy ilyen ország is, mint Nagy-Britannia, valószínűleg nehéznek tartotta volna a helyzetet, és nehézségeket jelentett volna a műveletek folytatása. A kérdésem most konkrétan a következő. Felkészült a NATO arra, hogy folytassa a műveleteket tovább is, hosszabb ideig? És hogyha igen, akkor lehetett volna egy olyan helyzet, hogy hiányzik felszerelés, hogy hiányzik mondjuk lőszer, vagy hiányoznak a hajók, repülők, elképzelhető ez? És a másik kérdésem pedig Gualtieri úr kérdéséhez csatlakozik, és az albizottságunk elég sokat vitázott erről. Ez pedig az Európai Unió katonai készültségére vonatkozik. Tehát az Európai Unió katonai képességei természetesen a NATO-ban is jelen vannak. Nagyon konkrét a kérdésem. El tudja képzelni, hogy ezt a műveletet, ezeket a műveleteket az európaiak egyedül meg tudtak volna oldani az Egyesült Államok nélkül. Tehát hogyan néz ki az Európai Unió katonai ereje? Tehát képes lett volna Európa ezt egyedül megtenni? Köszönöm szépen. Mi is sokan tudjuk a választ, de nekem is van néhány kérdésem. A sikeres műveletekből is tanulhatunk. Nagyon sokat tanultunk, főleg mi, európaiak, és nekünk is van még elég sok dolgunk, amit tanulhatunk. Tehát eh, például sebezhetőek vagyunk, véleményem szerint eh, ez most is megmutatkozott. De a két legfontosabb ország ezen a területen, az Egyesült Királyság és Franciaország is eh, nagy terhet vállalt de és szerintem a többi ország sem lett volna képes hosszú ideig támogatni ezt a dolgot. Tehát együtt kell működnünk. A nato belül nagyon jó együttműködést kell kialakítani. Sikeresen megtaláltuk itt az együttműködési lehetőséget, és szerintem a jövőben is azokra a területekre kell összpontosítanunk, ahol a együttműködés szükséges. A második kérdésem a hírszerzésre vonatkozik. A hírszerzés alapvető fontosságú az ilyen műveletek során. Hogyan értékeli a hírszerzés, illetve a hírszerző szervek együttműködését? Végül, de nem utolsó sorban, mit gondol a jövőről? Számunkra, politikusok számára nagyon fontos tudni azt, hogy mi történik ma, de az is fontos, hogy mi történik holnap hiszen sok fegyver van Líbiában, a líbiai hatóságok viszonylag gyengék. Nem hinném, hogy az összes lehetséges fenyegetésre felkészült az ország. Mit gondol? Hogyan tudjuk a líbiai hatóságokat abban támogatni, hogy fellépjenek kisebb katonai csetepaték ellen. Thank you. Köszönöm szépen. Sok kérdést hallottam. Különböző módon hasonlóakat is feltettek, tehát összefogom őket. Nos, a megbízást illetően világos volt, hogy mi a feladatunk. A tanács a biztonsági tanács minden alkalommal, amikor Libiával kapcsolatos volt, akkor a 28 pluszat alkalmazta. Februárban kezdődött a válság, aztán márciusban a biztonsági tanács elított, elindította a francia vezetésű műveletet áprilisra. Látható volt, hogy a G8-as csúcs volt az egyik fontos esemény, és a NATO, NATO külügyminiszteri ülése áprilisban mind fontos ülések voltak. A külügyminiszterek és az oroszok is rájöttek, hogy a polgárokat elsősorban a Kadafi melletti erők veszélyeztették, és akkor ott helyszínen is ezt bizonyítva láttuk. Ezért az erőfeszítéseket inkább arra koncentráltuk, hogy megállít, megakadályok az, hogy a polgári eh, lakosokat támadják. Jó, ezzel kapcsolatos az összehangolás a Kadafi ellenes erőkkel. Nem voltak NATO csapatok a helyszínen, tehát a nemzeti láncokon keresztül próbáltunk információt szerezni. Busár tábornok úr ő vezette ezt a műveletet, és a biztonsági tanácsban ezen a héten azt mondta, hogy számára ö, hatrány volt, hogy nem beszélhetett. Voltak neki eh, tanácsadói, kulturális tanácsadói, voltak eh, katonai szakértők, akik segítették a munkájákat, és itt eh, légi és tengeri műveletekről van szó, nem szárazföldiekről. De hogy megértsük, hogy a Kadafi ellenes erők mit is tesznek, olyan emberekre volt szükség, akik megpróbálták megérteni, hogy ők mit is tesznek, és ő ennek alapján végezte el a műveleti tervezést. mind légi hírszerzési eredményeket tudott felhasználni, amelynek segítségével a légi teret tudtuk ellenőrizni. Tehát folyt folytatólagosan mind ember vezette, mind robot repülőgépekkel próbáltuk ezeket a felderítéseket elvégezni, és az információ alapján képet tudtak alkotni maguknak, hogy hol vannak az erők, hol vannak a polgári lakosok. Tehát, hogy egy konvoj, amely veszélyeztetheti a polgári lakosokat, az katonai célponttá vált. Például volt egy olyan célpont, amelyre úgy döntöttek, hogy igen, őket tulajdonképpen megtámadhatnak, de ugyanakkor azt is hallották, hogy ebben a városban ugyanakkor egy foci meccs is van, és egyszerűen meg kellett várni a foci meccs végét azért, hogy ne veszélyeztessék a polgári lakosságot. Aztán volt, hogy iskolai terület területre telepettek a Kadafi, pro-Kadafi, tehát a Kadafi támogató erők, és akkor azt is fel kellett deríteni. Ezért mondtam, hogy tulajdonképpen ez ilyen egészen sebészeti beavatkozás volt, tehát nagyon precíziós támadást kellett intézni. Volt az ellátással kapcsolatos kérdés is, tehát hogy nem volt elegendő pót fegyver és a többi. Akár csak Koszovóban rájöttünk, hogy hogy pontosabb fegyverékre van szükség. Tehát a technológia fejlődött azóta, ugyan drágábbak ezek a fegyverek, de ezeket akartuk felhasználni, és ezeket, ezekkel kellett bennünket ellátni állandóan. Tehát tudni kellett, hogy hol vannak ezek a fegyverek, és ezt az információt meg kellett osztani. Voltak olyan nemzetek, amelyek nem katonákat adtak, hanem ilyen fegyvereket, és így járultak hozzá ehhez a hadművelethez a parancsnoki lánc a NATO-nak a parancsnoki és ellenőrzési láncának a része volt, amelynek segítségével a megfelelő hírszerzési adatok alapján mind pilóta által vezérelt, mind robotrepülőgépek alapján megszerzett felderítési adatokat elemeztük, azért, hogy ezek nagyon pontosak legyenek, tehát hogy tudjuk, hogy a célpont valóban katonai célpont, és lássuk azt is, hogy mi történik a célpont körül. Nos, az európai hiányosságok az USA az elsősorban a felderítés hirdetés, hírszerzéssel kapcsolatos segítséget nyújtotta. Az európai és a kanadai szövetségeknek, szövetségeseknek vannak kapacitásaik, de nem olyan széles körűek, mint az USA-é. Tehát itt kell nagyobb erőfeszítéseket tenni, hogy számok, minőség, a spektruma, a kapacitásoknak növelhető legyen. Tehát össze kell vonni, és meg kell osztani a különböző erőinket. A műszaki szakértők most vizsgálják az egyetemes légteret azért, hogy ne csak egyetlen gyártó legyen az, aki egy bizonyos repülőt elkészít, azért, hogy ezek mind interoperabilisak le, legyenek. Nagyon sok esetben Eh, az európai területi védelem eh, azt jelenti, hogy eh, kirepülnek, és utána visszajönnek a, a szárazföldi bázisra. Tehát, hogy Líbiába repülni, és aztán visszajönni a bázisra, az olyan, minthogyha egy nagyon bonyolult táncot járnának, ugyanis védeni kell a repülőt, és aztán visszafelé például újra tankolniuk kell, stb. Tehát ehhez mind szükség van a hírszerzési információra, hogy ezeket el lehessen végezni. a sajtóban, mintha azt mondták volna, hogy olyan hírek jelentett meg, hogy az európaiak nem állnak a helyzet magaslatán, tehát hogy ezt a feladatot elvégezzék. Ez nem, nem igaz. Az e-, európaiak nagy részű, részüket vették ki ebből az egész hadműveletből. Jó, a vezetés az lehet, hogy nem feltétlenül náluk történt, de az, hogy összevonjuk a különböző kapacitásokat, az azt jelenti, hogy ezt meg lehetett tenni. Nyilvánvalóan a védelem területén szükség van arra, hogy beruházzanak. Ez nem olyan, mint egy villanykapcsoló, hogy egyszer csak a haderőt azt be lehet vonni, és akkor utána meg kikapcsolhatja. Tehát ezért szükség van arra, hogy több pénzt öljenek a, a védelem területén, tehát a haderőiparral össze kell ülni, harmonizálni a követelményeket, egységes fejlesztéseket eszközölni azért, hogy az interoperabilitást is ezzel segítsük. A hírszerzés az elején kicsit döcögve ment, de ahogy a művelet tovább folytatódott, kiválóvá vált. Tehát állandóan jöttek be a hírek, a különböző erők meg, elvégezték a feladatukat, és ez elég volt ahhoz, hogy sikeresen, pontosan végezhessék a munkájukat. Aztán Libiával kapcsolatos támogatásról is volt egy kérdés. Nyilvánvalóan gazdasági irányítási területeken segíteni kell őket tehát 40 év óta nem volt demokrácia ott, tehát líbiai megoldásokat kell találni számukra. Az Európai Unió, a NATO és a nemzetközi közösség együtt kell, hogy működjön a líbiaiakkal, azért, hogy az intézmények felállításában, a hadsereg felállításában segítsenek, a rendőrség felállításában, a bíróságok felállításában. mivel az infrastruktúrát nem érte olyan nagy kár, ezért az olajtermelés az majd folytatódhat. Nem azt mondom, hogy hatalmas összegekre lesz szükség a nemzetközi közösségtől, de a segítségünkre szükségük lesz. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ha még van kérdés a kollégák részéről, Thank you very much. Köszönöm szépen. Fró úr. Nagyon érdekes volt, amit hallottunk. Van egy érzékeny kérdésem, hogyha megválaszolná. Ki fizeti ki a számlát? Nagyon sokat beszélünk, mindenki tudja, hogy nagyon sok pénz volt Líbiában, nagyon sok pénzt befagyasztottak a Kathafi pénzét az Egyesült Államokban, Európában, mindenhol. És az elég költséges dolog volt ez. Nagyon szorosan figyelemmel kísérem a dolgot, és választ nem kapok. Szerintem valamilyen kompromisszumot kellene találni, hogyha ilyen műveletekre lesz szükség később, és lehet, hogy olyan országban is sor kerül erre, ahol nincs pénz és nagyon jó lenne, hogyha a jövőt tekintve megfelelő kompromisszumot tudnánk találni. Mi a véleménye? Köszönöm. Köszönöm. Kófer úr. Chair, um, in the beginning... A, az elején a kínaiak és az oroszok visszafogottak voltak, és miután az ENSZ lehetőséget adott a műveletekre, elkezdték kritizálni azt, hogy a NATO hogyan értelmezte a mandátumot. Végezetül a kínaiak igazából eljutottak addig, hogy Kathafi saját népe ellensége. Azonban most érdekes lenne tudni, hogy hogyan látják most ők a NATO műveletet. Ez érdekes lenne. Köszönöm. Öné a szó. A két utolsó kérdése köszönöm. Egyetértek. Nem volt kapcsolatunk Kínával ebben a tekintetben. De az biztos, hogy a nemzetközi közösség véleményében volt egy változás. Amikor az ENSZ biztonsági tanácsa megadta a mandátumot, ez a két tartózkodás ott volt. Tehát az oroszok és a kínaiak tartózkodtak. Később, illetve 2009-ben egyértelmű volt eh, az ENSZ biztonsági tanácsának a határozata. Egyhangú volt. És úgy gondolom, hogy a biztonsági tanács összes tagja egyetértett a műveletek szükségességében, és teljes mértékben támogatta a műveleteket. A kínáknak is van egy megközelítése, nekünk is van. Elképzelhető, hogy valamilyen fórumon beszélünk velük erről, és akkor kiderül, hogy mi a véleményük. Meg, meglátjuk de hogy ki fogja fizetni a számlát. Tehát a következő időre gondol? És hogy kifizeti a támogatást? A líbiaiak hozzájárultak a műveletekhez, a befagyasztott pénzeket felszabadították, a líbiaiaknak az olajból is van bevételük, tehát meg lesz a pénzük, hogy újjáépítsék az országokat, hogy az intézményeket felépítsék. A kormányzat erről majd gondoskodik. Nem hiszem, hogy most arra kérdezett rá, hogy a műveleteinkért pénzt kérünk. Tehát mi igazából nem kereskedelmi célból végeztük a műveleteinket. Tehát itt a NATO és az európai országok együttműködéséről volt szó annak érdekében, hogy Líbia stabil, produktív tagja legyen a nemzetközi közösségnek. És a szomszédaink. Tehát érdekünkben állt, hogy segítsünk nekik. Ugyanúgy, ahogy valószínűleg ők is segítettek volna a szomszédságokban. Teljes mértékben egyetértek önnel, de egy ilyen különleges helyzetben. És volt egy hasonló helyzet Kuwaitban, amikor Saddam bevonult, és akkor a kuwaitiaknak volt elég pénzük, és kifizették a műveleteket. Hát jó lenne, hogyha a műveletek költségeinek a részét állnák a líbiaiak, hiszen van ott jó sok pénz teljes mértékben egyetértek, hogy nem kereskedelmi célú hadműveletek voltak, tehát nem akartak pénzt keresni, hanem az emberiségnek a békét akarták biztosítani. Köszönöm. Okay. There are other questions Now? További kérdések nincsenek. Thank you. Szeretném megköszönni ezt az eszmecserét, szeretném megköszönni Előadása Tényleg nagyon nyílt volt, fontos, megadta nekünk a lehetőséget, hogy többet tudjunk meg a műveletekről, tehát köszönöm a nyíltságát. És nagyon nagy megtiszteltetés volt a bizottságunk számára, hogy eljött. A kérdések is azt mutatják, hogy mennyire érdeklődik a bizottságunk Líbia iránt megvolt itt most végre a lehetőségünk, hogy levonjuk a műveletek tanulságát. A albizottságom nevében is szeretném megköszönni az együttműködés, és reméljük, hogy a jövőben is hasonló lesz. The next, uh... A következő témánk a napirend értelmében Liszek úr jelentése, és az eljárásunk értelmében Liszek úrnak adom át a szót, hogy bemutassa a jelentést. Bardzo, pani przewodnicząca. Pani przewodnicząca oczywiście doskonale zna raport. Köszönöm szépen ismerik a jelentést, hiszen nem csak elnökli az, az ülést, hanem az árnyék jelentéstevője is ennek. Nem hiszem, hogy most részletesen be kéne mutatnom ezt a jelentést, hiszen ezt már megtettük. Ma inkább a módosítókról és a kompromisszumos javaslatokról beszélünk. Egyetlen megjegyzésem lenne, amely szerintem megerősíti azt, hogy a e, jelentésnek a lényege pozitív. Ahogy Fró urat is hallottam, hallgattam, az volt néha az érzésem, hogy mintha az én e, jelentésemet e, e, olvasná, hiszen a források megosztásáról beszélt, jobb tervezésről beszélt, és technológiai fejlesztésről. Ezek az elemek mind benne vannak a jelentésemben. Szeretném megköszönni mindazoknak, akik megvizsgálták a jelentésemet. Először is az árnyék jelentéstevőknek mondok köszönetet, de más kollégáknak is, hiszen nagyon sok módosítót kaptunk a különböző képviselőktől és a albizottság tagjaitól is. Ezen kívül meg kell állapítanom, hogy a módosítóknak nagy része nem mond ellent a jelentésnek, jelentés struktúrájának tehát ezek a módosítók inkább csak javítanak a jelentésen. Legtöbb módosítóval egyet értek, csak azt szeretném megmagyarázni, hogy miért nem volt benne a jelentés eredeti változatában némelyik módosító. Nem szeretném most is, elismételni azokat az értekes és pozitív megjegyzéseket, amelyeket Galtieri vagy Danzsan urak tettek. Hiszen nem olyan régen szavaztunk erről a jelentésről, tehát még emlékszünk arra, hogy miket mondtak. Tehát ezért nem akarom is elismételni őket. De ha a többség ezt kívánja, akkor ezeket is belevehetjük a jelentésembe. Akik a tegnapi ülésen nem voltak jelen, azoknak szeretném elmondani, hogy összeültünk az árnyék jelentéstevőkkel, és nagyon eredményes munkát végeztünk. Ott voltak a fő frakciók képviselői, akik kompromisszumra jutottak. az esetek 99%-ában ezek olyan megoldások voltak, amelyeket én is javasoltam, és remélem, hogy a megmaradó 1%-ban is a következő napok során sikerül kompromisszumot elérnünk. Az árnyék jelentések tevekkel, Kopa asszonyjal, Nikolaj asszonyjal úgy döntöttünk, hogy Strasbourgban majd kedden tartunk még egy ülést, azért, hogy a frakciókon belül megvitathassuk ezeket a kérdéseket. Nos, ennyit akartam bevezetőként mondani, és nyitott vagyok a megjegyzésekre, hiszen ezek csak gazdagítják a jelentést. A következő hozzászólók abszolút, aki nem kapcsolta be a mikrofonját sajnos. Ahogy már eh, említette, néhány finom hangolást most el kell végeznünk még, de szerintem egyetértünk. Véleményem szerint itt a kompromisszumos eh, módosítók eh, arra utalnak, hogy tovább kell fejlesztenünk. Itt az uniós tagállamok közötti közös biztonság és védelmi politikát meg kell tennünk a szolidaritás érdekében mindent. Ezen kívül az Európai Védelmi Ügynökséget is teljes mértékben figyelembe kell vennünk. Ez az ügynökség nem csak a képességeket képes megállapítani, hanem egy európai védelmi politikát is képes megfogalmazni. Úgy gondoljuk, hogy az igazi európai védelmi politika az európai polgárok számára megfelelő munkahelyeket is teremt. És a lehető legmesszemenőbbig ki kell használnunk a védelmi politikát a munkahelyteremtés érdekében. Így eh, az interoperabilitás is jobban megvalósulhat. Támogatjuk a, a kutatást és a fejlesztést a védelem területén, hogy az európai védelmi ipar versenyképes maradjon. Az is nagyon fontos, hogy legyen egy európai indítatású politika, és ne az ipar által szorgalmazott politika, hogy megfelelő módon biztosítsuk a védelem jelentőségét. Végezetül pedig szeretném kihangsúlyozni, hogy az 51-es módosító értelmében több forrás kell biztosítani a leszerelés tekintetében is, és szorgalmaznunk kell a szomszédunkságunkban és világméretekben a tárgyalásos megállapodásokat. Hiszen itt politikai hatásokról is beszélhetünk. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Butikoffer. Butikoffer úr. Danke, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szerettem volna megköszönni Liszek úrnak a jelentés tervezetét, valamint az általa végzett munkát a kompromisszumos módosítók területén. Pontosan úgy néz ki a helyzet, ahogyan ő is elmondta. Igyekezett hidat verni, a különböző álláspontok között, és igyekezett integrálni a különböző módosítókat, ezt nagyon jónak tartom. Mégis lenne még néhány megjegyzésem. Kettő közülük talán kisebb problémát jelent, de két másik dolog masszív ellentmondásokat érint. Először is a négyes kompromisszumos módosítóról szeretnék beszélni. Ebben a kompromisszumban a következőképpen szól az eleje szövegnek. Enhance the strategic autonomy of the EU and provide... Itt eh, nagyon fontos hozzájárulást kell biztosítanunk a kollektív eh, biztonság érdekében. Úgy gondolom, hogy ez a mondat egyfajta ellentmondást tartalmaz. Strategic autonomy, az a stratégiai autonomitás, mint célkitűzés, egy olyan álláspontot tükröz, amely pontosan szöges ellentétben áll a NATO kontextusával. Strategic autonomy és NATO context, ez a két megfogalmazás ellentétben áll egymással. A múltban a Gualtieri jelentés alapján már egy másik megfogalmazásban megállapodtunk, és a kérdésem az volna, hogy nem ismételhetjük-e meg az ott alkalmazott megfogalmazást. Strategic relevance, strategic potential, ezeket a kifejezéseket használhatnánk. Az autonómia szó szövegbe foglalása azonban egy olyan perspektívát tükröz, amelyet sem realisztikusnak, sem kívánatosnak nem tartok. Tehát egy autonóm fejlődési irányt én nem tartok megfelelőnek e tekintetben. Úgy gondolom, hogy a NATO-val való együttműködést mindig szem előtt kell tartanunk, ez nagyon fontos, ezért nagyon örülnék, hogyha egy másik megfogalmazást találhatnánk ehelyütt. A második megjegyzésem a 25-ös bekezdésre vonatkozik, ahol Weimarról van szó. Azt gondolom, hogy itt egy kicsit erősebben lehetne fogalmazni, Szerencsére itt már sikerült egy előrelépést elérni a Weimar plusszal, Spanyolország és Portugália is, és Olaszország is. Elnézést kérek, mondja felszólaló. Tehát talán a Weimar pluszt ebbe be lehetne vonni a Weimári kezdeményezést, és ezáltal erősíteni még a szöveget. Aztán a két másik pont, ahol úgy gondolom, hogy ott igazi ellentmondás feszül, és ahol őszintén szólva nekem nem tetszik az irány. Az egyik ezek közül az mindaz beletartozik ebbe, ami arra irányul, hogy az EU költségvetését megnyissuk a fegyverkezési projektek és programok számára. Én ezt hibának tartom. A korábbi gyakorlatot illetve a nemzeti pazarlás még ma, ma is létező nemze- gyakorlatát nem szabad megdupláznunk azáltal, hogy ezt átvisszük, ezt a gyakorlatot az EU költségvetésébe is. Már eleve lesznek nehézségeink a költségvetéssel, és olyan ígéreteket tenni, hogy a, a fegyverzés számára itt lehet még forrásokat biztosítani, ezt nem tartom realisztikusnak. Ha megnézzük, hogy a civil biztonsági kutatások területén mi történik, akkor megállapíthatjuk azt, hogy 443 millió euróból, amelyek hát a 91 FP7, illetve kutatási projektre fordítunk, ebből 52 milliót fordítunk a TALES projektre. Ez a pénzek 75%-át teszik ki. Nem változna ez a helyzet, hogyha most még a katonai kutatásokat is előtt is megnyitnánk a kapukat. Az a reménység, hogy a kisebb és középméretű tagállamok profitálnak abból, hogyha itt a költségvetést megnyitjuk az ilyen projektek számára, én ezt szemfényvesztésnek tartom, azonban nem realisztikus ez a megoldás. Hiszen végezetül a nagy projektek, mint az EADS és a TALESZ megkaparintják ezeket a pénzeket, ezeket az eszközöket, és elvonják a pénzeket a kutatási költségvetésből. Én ezt teljesen rossz iránynak tartom. Tehát mindaz, ami 29-től 32-es bekezdésig áll, valamint az 56-os bekezdésben, mindazt nem tudom támogatni. Egyúttal úgy gondolom, hogy az 57-es, 58-as bekezdés a katonai Erasmus program eh, EU költségvetésből történő finanszírozására vonatkozóan szintén nem jó irányba mutat. A katonai akadémiák megnyitása egy eh, jó célkitűzés, ezzel egyetértek, illetve a célkitűzésben egyetértek, azonban az eszközzel nem. A pénzt eh, a stabilitási eszközből akarják elvonni, tehát azokat a pénzeket, amelyeket a válságkezelésre fordítunk eredetileg. Ezt a pénzt elvenni a válságkezeléstől és egy másik helyre átcsoportosítani, olyan helyre, ahol nem az eszközök, források hiánya a probléma, hanem hogy a kulturális nyitás nem valósul meg megfelelő módon, ez véleményem szerint nem realisztikus. A második pont, ahol szerintem nagy az ellentmondás, és ezt nem annyira a jelentéstevőnek mondom, hanem a többi kollégának, akik módosítókat nyújtottak be. Nos, ezekkel kapcsolatosan az az érzésem, mintha nem itt a Védelmi Szakbizottságban ülnék, hanem a Foglalkoztatási Szakbizottságban. A fegyverkezés nem munkahelyteremtési intézkedés, és azt hiszem, nem szabad úgy tennünk, mintha az lenne. A 12-13-14-es kompromisszumos módosító nyíltan arra szólít fel, hogy az európai közigazgatási irányelvet, amelyet nemrég megvalósítottunk, semmibe vegyük, évekig harcoltunk ezért az irányelvért. Minimális versenyt akarnak itt most érvényre juttatni, fatális üzenet lenne, hogy a parlament azt mondaná, hogy most itt teszünk egy lépést visszafelé. Ez az a két hely, ahol egyáltalán nem tetszik nekem a jelentés. Az összes többit nagyon nagy előrelépésnek tartom, és azt hiszem, hogy támogatni tudom a többit. Köszönöm, most románul fogok beszélni, mert um, részletesebb uh, magyarázatot kell adnom. Köszönöm szépen én is Lizák kollégának az együttműködést, és szeretném elmondani neki, hogy az ALDE frakció támogatja a jelentés által felvázolt jövőképet és az összes lehetőséget is, amelyet ön felvet ebben. Úgy gondolom, hogy a védelmi politika Európában az európai válság idején hatalmas kihívást jelent. A kérdés az, hogyan tudjuk ezt a kihívást valahogy áthidalni, megoldani, és hogyan tudunk egy ilyen kontextusban kohéziót biztosítani, ami a nemzetállamok védelmi politikáját életi. Az imént beszéltünk Líbiáról, és világosá vált, hogy még sok a probléma, amely megoldásra vár Líbiában, és tudjuk azt is, hogy nincs elég eszközünk, forrásunk ezen problémák megoldására. De azt gondolom, hogy egyfajta kölcsönhatásra van szükség. Nem vehetjük semmibe azt a tényt, hogy Európának szüksége van egy erős védelmi politikára, ennek az iparágnak a versenyen kell alapulnia, ugyanakkor azonban nagyon fontos az európai vállalatok érdekeit is figyelembe venni. Nem tudom, hogy a kutatási forrásainkat milyen irányba fogjuk majd csoportosítani, de tudom, hogy vannak Európában olyan vállalatok, amelyek nagyon fontosak e tekintetben, és amelyek hozzáadott értéket teremthetnek az európai védelmi politika területén. Ezen háttér előtt támogatjuk azt a tényt, hogy ezt az ipar ágat mindenképpen fejleszteni kell. Munkahelyekre van szükség a védelmi ipar területén is Európában, ez azonban nem azt jelenti, hogy valahogy mi liberálisok baloldali frakcióként akarunk fellépni. Egyszerűen arról van szó, hogy bizonyos európai érdekeket támogatni szeretnénk. Mindannyian folyamatosan amiatt panaszkodunk, hogy a védelmi költségvetések mindenütt csökkennek. Ez nyilvánvalóan árnyékot vet a védelmi politikára is, amelyet azonban fejleszteni akarunk. Valamilyen módon megoldást kell találnunk a költségvetések fenntartására, és az ezzel kapcsolatos intézkedéseknek hatékonynak kell lenniük, és az európai védelmi ipart is támogatniuk kell Európában minden szinten. Ezért Egyetértek a kompromisszumos módosítókkal, mi az ALDE részéről támogatni fogjuk ezeket. A vonatkozó jelentés tulajdonképpen egyfajta hagyományt követ itt a parlamentben, ami a jelentések megfogalmazását illeti. Álláspontokat sorakoztat fel, de konkrét megoldásokat is keres. Nem párt alapú, illetve frakció alapú tárgyalások folytak a jelentése kapcsolatosan, és úgy gondolom, hogy a hátralévő időben a párt ideológiákon túl kell lépnünk. Egyetértünk az összes kompromisszumos módosítóval, néhány kisebb részlettel kapcsolatosan talán még lesz lehetőség vitára Strasbourgban, de úgy gondoljuk, hogy a jelentés, amelyet Liszek úr megfogalmazott, egy nagyon jó jelentés, vonatkozó területre vonatkozóan, és mi frakcióként támogatjuk ezt a jelentést. Köszönöm. Sí, grazie. Mi sembra che... Gualtieri úr következik. Köszönöm szépen. Köszönöm. Úgy gondolom, hogy nagyon jó munkát végzett a jelentéstevő, de vannak még nyitott kérdések, amelyeket az elkövetkezendő napokban még tisztázni lehet a jó együttműködés szellemében. Liszek jelentéstevő úrral és az árnyék jelentéstevőkkel nagyon jó volt az együttműködés, ez itt már megszokott dolog a szakbizottságban, igaz ez erre a jelentésre is. Három kérdésről van itt szó. Az egyik a stratégiai autonómia. Ez egy olyan dolog, amely az én jelentésemben is feltűnt. Lehet, hogy ezt egyfajta folyamatként kellene említeni a szövegben, amely az Európai Unió és a NATO közötti kapcsolatra is kiterjed. Mindkét grémium vagy szervezet azt szolgálja, hogy Európa egyfajta nagyobb arányú stratégiai autonómiát tudjon kialakítani. Lehet, hogy itt a megfogalmazást érdemes lenne még egy kicsit finomítani, és ha ezt sikerül elérnünk, akkor lehet, hogy még a zöldek támogatását is sikerül megnyernünk. Aztán két további fontos szempont. Fontos, hogy nyíltan közelítsük meg a témát, azonban a szövegben nagyon fontos a pontos megfogalmazás, ami az Európai Unió mérlegét illeti a védelem és biztonság területén. Érdemes lenne figyelembe venni az újabb fejleményeket is, például Barroso elnök beszédét az Európai Unió helyzetéről. Beszélt az európai politikáról a védelmi kapacitások tekintetében, és Barnier úr nemrégiben bejelentette, hogy egy védelmi munkacsoport is létesül majd a közeljövőben a bizottságnál. Talán érdemes lenne ezeket a politikai fejleményeket is megemlíteni a jelentésben a technikai vetületek mellett. Ez talán érint más szakbizottságokat is, így például a hetedik keretprogram révén az étre szakbizottságot. Én ugyanis úgy vélem, hogy mégenis támogatnánk azt az ötletet, hogy európai politika révén kapacitásokat építsünk ki, többek között katonai kapacitásokat is. Két azonban, azonban ennek van kettő, vagy sokkal inkább három előfeltétele. Az első előfeltétele az, hogy ez nem történhet más szakpolitikák rovására. További forrásokra lenne szükség átcsoportosítások helyett. Nem engedhető meg, hogy a kutatás bizonyos területeit más területek rovására fejleszünk vagy mozdítsunk elő a, hetedik, a nyolcadik keretprogram keretén belül. Másodszor nem szabad európai forrásokat átcsoportosítani a védelmi és biztonsági politika javára. Ha csak nem történik meg ennek az ágazatnak az európai szintre emelése, máskülönben nem betonozhatjuk be a jelenlegi helyzetet európai eszközökkel. Tehát európai forrásokról csak akkor beszélhetünk, hogyha EU-s szintre emelkedik ez az ágazat. Harmadszor, demokratikus ellenőrzés. A közösségi költségvetésben együttdöntési eljárás érvényesül, valamint számos más területen is. Ez esetben a, nem engedhetjük meg, hogy a tagállamok egyedül döntsenek improvizálok egy megfogalmazást, politikai megfogalmazásként például fontos lenne szerepeltetni a következőket a szövegben, a politikai komponens, illetve rész kiépítendő. Ez egy fontos dolog lenne. Aztán, ami a védelmi csomagot illeti, meglepett Nikolaj kolléganő álláspontja. Úgy gondoltam volna, hogy ő, mint liberális politikus, támogatna, támogatni fogja azt az álláspontot, amely a belső piacon sem irányoz elő semmiféle kivételezett pozíciót a védelmi ágazat számára. Van itt egy ellentmondás, hogy más jelentésekben mindig a védelmi csomag megvalósítása mellett szállt az ALDE, most pedig azt mondja, hogy egy különleges szabályozásra van szükség, főként a KKV-k esetében, amelyek specifikus termékeket szolgáltatnak a védelmi politika számára. Én itt ellentmondást látok, itt két nagyon különböző modellről van szó. Összességében tehát támogatom a jelentést, de vannak olyan mondatok, amelyeken érdemes lenne változtatni, hogy egyértelműbb legyen a szövegezés, és világosan kiderüljön belőle, hogy a védelmi ágazatot és a megfelelő munkahelyeket meg kell védeni. Olyan eszközökkel, amelyek az európai ipar egészének rendelkezésére állnak. Ilyen például az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap, a munkahely teremtési és növekedési intézkedések, stb. De nem szabad ezt anakronisztikus, protekcionista intézkedések révén elérnünk, ahol egyfajta különleges szabályozást tartunk fenn a védelmi ágazat számára. A védelmi ágazat ugyanolyan ágazat, mint a többi. A belső piac keretén belül kell szemlélnünk azt, és talán érdemes lenne a Liszek jelentés legerősebb mondandóját még erősebben hangsúlyozni, és köszönöm szépen a kompromisszumos módosítókat. Mr. Butikofer, you want the floor? Butikofer. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kicsit meglepődtem, amikor azt mondta, hogy nem szabad a párt ideológiákat előtérbe helyeznünk. Nem voltam tudatában annak, hogy korábban így jártunk volna el, de ha már ideológiáról beszélünk, akkor meglepődve állapítom meg azt, hogy a progresszív oldal itt a szakbizottságban a nagyobb versenyt támogatja, önök pedig a kevesebb versenyt. Én ezt ideológiai szempontból megdöbbentőnek tartom. Emellett meg kell állapítanom azt is, hogy én az erősebb együttműködés, a NATO-val való erősebb együttműködés mellett szállok síkra. Hogyha otthon elmesélném azt, hogy ön engem azzal vádol, hogy ideológiai módon érvelek, hát akkor az én pártom hangosan nevetne, de hagyjuk ezt. A Gualtieri féle megfogalmazás nekem szimpatikus, ami a stratégiai autonómia kérdését illeti. Azt hiszem, hogy itt meg tudunk állapodni egy közös megfogalmazásban, hiszen tartalmi kérdésekben egyetértünk egyébként. Ami az ön érvelését illeti Nikolai asszony a költségvetési kérdésekkel kapcsolatosan, és valahogy a kutatási pénzeket kell mozgósítani, ne haragudjon, de én ezt a logikát helytelennek tartom. A költségvetést csökkentik a védelem területén, és éppen arra kell felhasználnunk ezt a tényt, hogy a pooling és sharing irányába gyakoroljunk nyomást. Amit ön letett az asztalra, az csak hát, kismértékben ambicionált, fogalmazzunk így, sokkal többet ki lehet ebből a helyzetből hozni. Hogy az Európai Védelmi Ügynökséget változatlanul hagyjuk, akkor nagyon gyorsan több projektet fognak az asztalra letenni, több projekttervezetet. És ha megkérdezzük a különböző kutató szervezeteket, ők azt mondják, hogy még mindig nagyon szűklátókörűen cselekszenek a tagállamok a védelmi politika területén. Ha most az európai kutatási pénzeket tálaljuk fel, úgymond, és azt mondjuk, hát mindenki szolgálja ki magát, mindenki, ahogyan neki jól esik, akkor nem gyakorolunk elegendő nyomást egy közös európai szintű politika kialakítása felé. Éppen ezért szimpatikusnak tartom a Gualtieri féle javaslatot, és szeretném még egyszer hangsúlyozni, Az európai költségvetés védem kapcsán szeretném elmondani, hogy hasonló a helyzet a Galileo és az ITER területén. A tagállamok szeretnének valamit kapni, és aztán azt mondják, hogy hát ezt a költségvetésből, az általános költségvetésből kell fedezni, nincsenek plusz pénzek, plusz források, és akkor ez hátrányosan befolyásolja az összes többi kutatási projektet is. És hogyha mi azt mondjuk, hogy most a védelmi és fegyverkezési ágazat számára is állítsunk ebből rendelkezésre forrásokat, akkor ez egy láncreakciót vált ki, ezt akarjuk? Hogyha azt jelezzük, hogy hát vannak itt még pénzek, ebből lehet még forrásokat elvonni a védelem számára, akkor azt fogják mondani a tagállamok, hogy hát akkor van pénz, nem kell több forrást biztosítani, úgy tűnik, hogy vannak itt források, amelyeket ki lehet aknázni. Tehát azt gondolom, hogy ez egy kontraproduktív irány lenne éppen ebből kifolyólag. Okay. I give the floor back. Nos, át szeretném eh, adni a szót, de románul szeretnék hozzászólni. Kedves kolléganő kollégák, mindenkinek megvan a saját filozófiája, és most pragmatikusan szeretném megközelíteni a dolgot. Ha európai megoldást keresünk, együtt kell működnünk az európai iparral. Keleten legalábbis elegünk van abból, hogy mindig másodkézből profitálunk az iparból, tehát nem a saját iparunkat szorgalmazzuk. Igenis, mi is részt szeretnénk vállalni a védelmi iparban. Szeretnék megadni minden tagállamnak a lehetőséget, hogy a filozófiája szerint cselekedjen. Véleményem szerint a védelmi pillanatok a, a nemzetállami kompetencián belül marad. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Amikor ezt a jelentést írjuk, akkor mindig felmerül a kísértés, hogy tökéletes munkát végezzünk. Főleg az Európai Parlamentben van egy ilyen tendenciánk, hogy nagyon messze tekintünk a jövőbe, és megvan az ambíciónk, hogy ideális modelleket hozzunk létre a jövő számára. Úgy érzem, hogy ezt a jelentést is ez a szellem kísérte. Másrészt viszont olyan dolgokról is szeretnénk beszélni, amelyek megtehetők, és pedig az elkövetkezendő évek alatt. Megpróbáltam realista lenni ebben a tekintetben. Tehát egyetértek Kófer úrral, hogy a jövőt kihagyjuk az ideális jövőt. Tehát ne szóljunk erről. Ez egy teljesen általános megjegyzés a részemről. Most szeretném megköszönni a pozitív és a negatív megjegyzéseket egyaránt, hiszen azért vagyunk itt, hogy megtárgyaljuk a dolgokat. Ez a munkánk lényege, hogy kompromisszumokat érjünk el. Éppen ezért nagyon sok kompromisszumos megoldást is javasoltam, amelyeken tovább kell munkálkodnunk. A stratégia autonómia kérdése a következő. Ez egy politikai kérdés, amelyet meg kell tárgyalnunk a saját frakcióinkon belül, ha még nem tettük meg. De Bütikofer úrnak még szeretném elmondani, hogy a saját országom, Lengyelország, mint Európai Uniós tagállam mindig azt a nézetet képviselte, hogy szorosan együtt kell működni a NATO-val. Hogy nem szabad eltávolodnunk egymástól. Soha nem állt szándékomban, hogy ezt javasoljam. Tehát, hogy az Európai Unió és a NATO közötti szálak gyengüljenek a közös biztonság és védelmi politika tekintetében. Kiegészítjük egymást, szükséges partnerei vagyunk egymásnak. És hogyha így értelmezte a jelentésemet, akkor távol állt tőlem ez a szándék. Ellenkezőleg együttműködésünket minden területen el kell mélyítenünk. Most nézzük meg a Weimári kérdést, teljes mértékben egyetértek, hogyha visszatekintek a jelentésre, megpróbálom módosítani. Most a kutatásra fordított kiadások, tehát a védelmi technológia kutatásáról van szó, ennek fejlesztéséről. Tudom, és nem azt akartam mondani, amit esetleg félreértettek, hogy ez igazából az egyes tagállamok leszerelési költségvetésének a pótléka. Nem az volt a szándékom, és nem hinném, hogy bárki azt hinné, hogy ezeket a forrásokat helyettesíteni lehetne. A költségvetési megszorítások nagyon kemények a tagállamokban, és a kutatás szánt összegeket nem szabad ezekkel összekeverni. Tehát a kutatást megfelelő módon támogatni kell. Nem tudom, hogy most ezt az ajtót nyitva tartsuk-e, vagy nem. Szerintem igen. No, in this moment... Nem. Most a válaszom nem. still have few days to discuss that. I just told that we still have... Azt hittem, hogy van még néhány nap arra, hogy a frakciókban megvitassuk ezt a kérdést, és aztán újra összeülhetnénk jövő héten. De hát ezt már eldöntöttük, hogy jövő héten összeülünk. De nem csak a stratégiai koncepciót akarjuk megvizsgálni, hiszen ezzel egyetértünk, és így látjuk, hogy az ENSZ és a NATO közötti együttműködés nem akarja megakadályozni. És nyilvánvalóan a NATO műveletekben is fontos szereplőnk szeretnénk lenni. Nos, október, november 17-én lesz Strasbourgban ennek a jelentésnek az elfogadása, és decemberben a plenárison vitatjuk meg. Az utolsó napi terendi pont a NATO parlamenti közgyűléssel való ülés 2011. november 7-e és október 7-e és 10-e között volt. Ez a normális NATO parlamenti közgyűlési, közgyűlési ülés volt. Az Európai Parlamentet Pasku Riara Madira asszony és én képviseltük. Megpróbáltunk a bizottságokban is részt, be, részt venni, a Afganisztán, Líbia, és az Lisszaboni eh, új stratégiai eh, elképzelés szerinti EU-s szerepről beszéltünk. Mindannyian részt vettünk a bizottságnak az ülésén és a eh, vitán is. Azt hiszem, hogy érdekes volt ez az ülés, és nagyon sajnálom, hogy csak hárman tudtunk részt venni. Talán az Európai Parlamentnek az ilyenfajta megközelítésben jelentésebb szerepet kellene játszania. Ha nincsen más ö, megjegyzés, akkor bezárom, berekeztem az ülést. Köszönöm. Okay.